Jó napot kívánok, kedves kollégáim! Szavazás. Kérem önöket, hogy mindenki foglaljon helyet. So, wir beginnen mit dem... Äh, Elkezdjük. Ajala Szender asszony jelentésével. Először a határozatról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Szavazott mindenki? Sokan még nem szavaztak, most érkeznek. So. Jetzt sind wir 560. 560 vagyunk itt. Még egy pár másodpercig ezt nyitva hagyom. So, jetzt sind wir dann fast 600. Most már majdnem 600-an vagyunk jelen. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 14 mellettem, ellene tartózkodás. Hát erről megnyitom az ele- elektronikus ellenőrző szavazást. Haben alle abgestimmt? Szavazott-e mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes név szerint megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Angenommen. Elfogadtuk. 83 eredeti mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 85 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 122 részben első rész mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 143-as bekezdés, 5-ös módosító két részben első rész mellette, ellenem. Erről is ellenőrző szavazást nyitok meg, bár úgy hiszem, hogy elutasítva, de most lássuk az első részről, tehát szavazzunk. Elektronikusan szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Elutasítva a második rész. Ezzel fogyottá vált hatos módosító mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 27 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 22. Rendben van a 27-esről, megnyitom az ellenőrző szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 23 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 24 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 25 mellettem, ellene tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. A 25-ös módosítóról ellenőrző szavazást kértek, melyet megnyitok. Szavazott-e mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 26 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Rendben van, ellenőrizzük a 12-est. Megnyitom a szavazást. Am alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Elutasítva, elnézésüket kérem. Hetes név szerint megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kilences. név szerint megnyitom. Szavazott-e mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 28 név szerinti szavazás, melyet megnyitok. Gestimmt Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tizenegyes. Rendben van, a tízesről ellenőrző szavazást nyitunk meg. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. elutasítva. Következő első rész, 11-es első rész mellettem, ellenem, tartózkodás. Kérem világosan emelgessék főleg az üdös patkó bal részében a kezüket, tehát a 11-es első részéről most ellenőrző szavazást nyitok meg. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást elfogadtuk. Második rész, mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. Nyolcas, megnyitom a szavazást. Bocsánat, mondja az elnök, nyolcas kitámogatja. Ki ellenzi? Kitartózkodott. Elfogadtuk. 16-os, mellettem. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellettem. Ellene tartózkodás elfogadtuk 18 mellette. A 17-esről ellenőrző szavazást nyitunk meg. Haben alle abgestimmt? Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk 18 mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk 19 mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellenem tartózkodás elutasítva 20 mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk 21 mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk 29 név szerinti szavazás megnyitom szavazást szavazott-e mindenki akkor lezárom a szavazást Elfogadtuk. Az egész állásfoglalás indítványról név szerint szavazunk, melyet megnyitok. Amália abgestimmt. Szavazott-e mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ajánl a Szender asszony második jelentésére térünk rá, Beres asszony ügyrendi felszólalás. Merci, monsieur le président. Le président Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr. Az elnök úrhoz többen is fordultak, ahhoz, hogy ne fogadjon be néhány részt ebből a jelentésből, de az elnök úr ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott semmit. Markus Ferber pedig néhány törlési módosítást nyújtott be, és kérem a frakciómat, hogy ezt vegyék figyelembe nem politikai problémáról van szó, hanem hatásköri problémáról az ECON és a KONT szakbizottságok között, amelyet nem sikerült megoldani. Ezen bekezdések tartalma a stabilitási paktumra vonatkozik, és ez pedig nem a számvevőszék, sem pedig a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság hatáskörébe nem tartozik, hanem az ECON bizottsághoz tartozik. Ezért kérem a frakciót, hogy ahol vannak e, szocialista és néppárti módosítások, ne a szavazólistát, hanem az általam adottakat e, vegyék figyelembe. Beres. Ich will nur... Köszönöm szépen, Beres asszony. Jelzem egyébként, hogy egyetlen módosítót sem tekintettek befogadhatatlannak. Szavazunk egyes mellettem, ellenem. Még egyszer mutassak jobban egyes mellette, ellene. Hát, nem látom. Megnyitom a szavazást. Haben abgestimmt? Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk, de jelezni szeretném, most már nem bal ö, jobb a megosztottság, hanem elől-hátul, jobban emeljék a kezüket kettes mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas mellettem. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellettem. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellettem. Ellene. Tartózkodás Elfogadtuk. Bekiabálás hallik, az elnök azt mondja, vizsgáljuk meg, megnyitom az ellenőrző szavazást. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Sajnos későn hallottam meg, a négyesről is megnyitom az ellenőrző szavazást, tehát a négyesről elektronikus szavazást nyitok meg most. szavazott te mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos mellettem. Már elnézést kérek, a hármas kapcsán senki nem kiabált be. A négyest meghallottam, elrendeltem visszaugrottunk az ötösről a négyesre, mert késő hallottam meg. Tehát a hatosról szavazunk. Ki támogatja a hatost? Ki ellenzi? Ki ez, aki tartózkodik? Úgy tűnik, hogy el, elutasítottuk, de nem látom pontosan, tehát megnyitom az elektronikus szavazást. Szavazott-e mindenki? Akkor lezárom a szavazást. elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás. Ugyanezzel a többséggel elfogadva nyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítva. kilenc mellettem ellenem tartózkodás elutasítva. tíz mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 11 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Rendben van, a 11-esről ellenőrző szavazást rendelek el. Haben alle abgestimmt? Szavazott-e mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Angenommen. Elfogadtuk. 12 ös mellettem, ellenem, tartózkodás. Szavazunk erről is, megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Szavazott nem mindenki. Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 13-as mellettem. Ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 14 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 15 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 16 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 17 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 18 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 19. A 18-asról megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Szavazott mindenki. Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 20 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 21 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellette, a 22-esről ellenőrző szavazást nyitok meg. Szavazott nem mindenki. Akkor lezárom a szavazást. Angenommen. Elfogadtuk. 23 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 24 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Az egész állásfoglalásról módosított formában nép, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Alle abgestimmt. Szavazott-e mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Angenommen. Elfogadtuk. A váli jelentésről szavazunk. Először a mentesítésről, mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva az egész állásfoglalásról név szerint szavazunk, melyet megnyitok. Haben alle abgestimmt? Szavazott-e mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Genommen. Elfogadtuk. Képviselőtársam parancsoljon. Merci, président, pour un rappel au règlement. Je regarde le député. Köszönöm szépen. A 19-es helyen ülő képviselőtársam, azt hiszem, hogy Tarabella úr, az Ayala Sender jelentés kapcsán, a legutolsó jelentés kapcsán nem tudom, hogy hogyan szavazott. Az volt a benyomásom, hogy mellette is volt, és ellene is volt. Hogyan tudta ezt egyszerre látni, elnök úr? Képviselőtársam, kollégám, hogyha Tarabella úr így járt volna el. Serkoleg, mondja az elnök, kézben tartom az ügyet. Hogyha tehát Tarabella úr valóban így járt volna el, akkor ebben az esetben a szavazólistán múlt, de Tarabella úr, önél szó. Tessék. Exactement, monsieur le président. Pontosan, elnök úr. Néha humor is kellemi munkánkhoz az SZND és néppárti szavazóknál negatívot tettem. A oldal így szavazott, a jobb oldal úgy. Ez azonban nem jelenti hogy az elnök ne tudná eldönteni azt, hogy maga, magát a módosított valaki elutasította, vagy elfogadta. Még egyszer megadom önnek a szót, de ügyrendi kérdésben szólaljon fel, kérem. Egy másodperc, hogyha jól értettem, ha van sajtó, nézőközönség, Tarabella, óra, parlament, European eh, viccek tárháza és sketché. Vielen Dank, Herr Köszönöm szépen ezt a fontos hozzászólást, kedves képviselőtársam. Most pedig Schmidt asszony jelentéséről szavazunk. Először a határozatról név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Szavazott-e mindenki? Ha igen, akkor lezárom a szavazást angenommen; nun antrag vierzehn im entschließungsantrag in zwei teilen beide namen. következő tizennégy és két részben első rész név szerint megnyitom. haben alle abgestimmt? szavazott-e mindenki? akkor lezárom a szavazást. abgelehnt. zweiter teil die abstimmung ist eröffnet. második rész név szerint megnyitom a szavazást. szavazott-e mindenki? akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 15-ös név szerint megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Abgelehnt. Antrag 1 in namentliche Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Egyes név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Angenommen. Antrag 22. Kettes két részben első rész mellette. Elnézést kérek így az elnök. Először a kettes módosítóról szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Az eredeti rész két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es módosító, ellenőrizzük az eredeti szöveget, 36-os bekezdés első rész mellette. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 34-es név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 23-as név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 16-os, két részben, név szerint egy szavazás. Első rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazol? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazol? Lezárom a szavazást. elfogadva. Eredeti szöveg ezzel elintézve. 40-es, megnyitom a szavazást, eredeti szöveg. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 41-es eh, népszenti szavazás eredeti szöveg. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva 42-es bekezdésnél szerinti szavazás eredeti szöveg, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 43-as bekezdés, megnyitom a szavazást eredeti szöveg. Név szerinti szavazás. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 44-es eredeti szöveg név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 48-as bekezdés mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 24-es két részben meg, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogad a második rész név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 36-os név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 56-os eredeti szöveg mellette ellenem tartózkodás elfogadva. 37-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 32-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadva. 17-es mellette, ellenem tartózkodás elutasítva, 3-as mellette, ellene tartózkodás elfogadom, 46-os név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, mindenki szavazon? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 80-as paragrafus eredeti szöveg első rész mellette ellenetartózkodás, második rész mellette ellenetartózkodás e, elutasítva. 25-ös név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 85-ös eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elutasítva, a 87 as eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 87-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 88-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 91-es ellenőrizzük a 88-ast, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 91-es eredeti szöveg első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as mellette ellenőrizzük a 91-es második részéről a szavazást, megnyitom a szavazást, Mindenki szavazon, lezárom a szavazást. Elutasítva. 18-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 33-as név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 44-es mely szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 4-es név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. elutasítva 31-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 31-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Örülnék neki, hogyha a baloldal egyértelműen feltenni a kezét, vagy nem. Ha nem vesznek részt a szavazáson képviselők, ez kétszer megnehezíti a helyzetet. 107-es, négy részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, a harmadik rész mm, ellenőrizzük, a második részt megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadom a harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, a negyedik rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ötös név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva hatos, három részben név szerint, első rész mellette. Megnyitom a szavazást, mondja az elnök az első részről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadom a második rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva a harmadik részt, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hetes név szerint egy szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 8-as név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva 26-os név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 19-es név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Eredeti szöveg 109-es bekezdés első rész név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva második rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 20-as név is szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elutasítva 110-es eredeti szöveg mellette ellene, tartózkodás elfogadva 112 mellette ellene, tartózkodás ellenőrizzük a 112-es paragrafusról, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadva. 113 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 115 mellette, ellenőrizzük a 113-asat, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 115-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 116-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 117-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 12-es mellette ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 12-eset, Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 13-as mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 13-asat, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva 39-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. A 30-as név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 27-es okafogyottá válik, 21-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva 27-es okafogyott, 28-as mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva 22 mellette. Ellenőrizzük akkor a 28-asat, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva 22-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 29-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Név szerint szavazunk a teljes anyagról, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadva. Krónúr jelentései, kónúr jelentései következnek. Európai Tanács mellette ellene tartózkodás elfogadva. Név szerinti szavazás a mentesítésről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadva a bíróságra vonatkozó jelentés mellette ellene tartózkodás elfogadva. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva számövőszékről szóló jelentés, mentette ellene tartózkodás elfogadva. Név a szavazás az elfoglalási indítványról. Név, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva az EGSB. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Állásfoglalási indítvány egyes mellette ellene tartózkodás utasítva, eredeti szöveg 9-es első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, a második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, állásfoglalás mint név is szavazás, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kón jelentés a Régiók Bizottságáról, mentesítés mellett ellene tartózkodás elfogadva, állásfogás indítvány kettes mellette ellenáll tartózkodás elutasítva, négyes mellette ellenáll tartózkodás elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva, egyes népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást, szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elutasítva név szerinti szavazás az elsfoglalás indítványról, megnyitom a szavazást, Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadva. AKS, EKS mentesítés mellett Ellen nem tartózkodás elfogadva, módosítási egyes mellette ellene tartózkodás elutasítva, 32-es két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodás elutasítva, népszerinti szavazás az elsfogás indítványról, megnyitom a szavazást, szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kónjelentés az Európai Ombudsmanról, mentesítés mellett tartózkodás elfogadva, egyes mellette ellene tartózkodás elutasítva, másodlagos indítvány név szavazás, miután először az egyest elektronikusan előbb ellenőrizzük. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Elfogadva. Elsőgás indítvány név szavazás, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadva Kóni jelentés az Európai Adatvédelmi Biztosról, mentesítés mellette, ellene tartózkodás elfogadva, elsőgás indítvány név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadva most következnek a szarvamai játékok, úgymond a játékok után. Az Unió, Uniós Ügynökség teljesítménye pénzgazdálkodásra és ellenőrzése kettes mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es eredeti szöveg két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es két részben első név szerinti szavazás első részről megnyitom a név szerinti szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadom a második rész, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elutasítva hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadva, négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, ötös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, egyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, állásfoglalási indítvány név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Angenommen energiaszabályozási szabályozás együttműködés mentesítése mellett ellett elfogadtuk. Név szerinti szavazásról pedig most az állásfoglalásról szavazunk. Szavazott-e mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Szarvama jelentés a berekről, a berekről tehát. Először a mentesítésről mellett ellen elfogadtuk, az egy, a nép szerint szavazunk az állásfoglalás indítványról. Szavazott-e mindenki? Akkor ezt eh, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szarvama jelentés a fordítóközpontról, mentesítésről szavazunk mellett ellen, elfogadtuk az állásfoglalásról 18-os bekezdés három részben, első rész mellette, ellene. Elfogadtuk második rész mellette, ellene. Elfogadtuk harmadik rész mellette, ellene. Elfogadtuk az egész állásfoglalásról. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Szavazat mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szarvama jelentés az Európai Szakképzés Fejlesztési Központról mentesítésről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Az egész állásfoglalás indítványról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Akkor lezárom a szavazást. Angenommen. Elfogadtuk. Szarvama jelentés az Európai Unió bűnöldézési képzési ügynöksége CEPOL a mentesítésről mellett ellene. Elfogadtuk az egész állásfoglalásról név szerint megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. E az a ügynökség, a mentesítésről szavazunk mellette ellene. Elfogadtuk. Név szerint az állásfoglalás indítványról megnyitom a szavazást, tessék. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást elfogadtuk. Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal szárvamai jelentés kiért egyet azzal, hogy a mentesítést függesszük föl, ki ellenzi ezt, ki tartózkodott, elfogadtuk az egész állásfoglalásról, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Európai Bankhatóság jelentés, a mentesítés mellett ellen tartózkodás, az állásfoglalásról név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szavama jelentés Európai Betegség Megezelőzés és Járványvédelmi Központ a mentesítésről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, az állásfoglalásról név szerint megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szarvama jelentés Európai Vegyi Anyagügynökség mentesítés mellette ellene. Elfogadtuk. Ötös eredeti szöveg két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük le az ötös bekezdés második részét. Szavazott-e mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Abgelehnt. Elutasítva az egész állásfoglalásról név szerint megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szárvamály jelentés az Európai Környezetvédelmi Ügynökségről mentesítési határozat mellette ellene tartózkodás elfogadtuk az állásfoglalás indítvány egyes kezdem módosító mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk, most pedig név szerint szavazunk az egész állásfoglalás indítványról. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Európai Halászati Ellenőrző Hivatal szárvama jelentés határozata mentesítésről mellett ellen elfogadtuk, az egész állásfoglalásról megnyitom a szavazást abgestimmt? Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal hatóság ki támogatja a mentesítés mellett ellen elfogadtuk. Az állásfoglalásról egyes módosító név szerinti szavazás, melyet megnyitok. Haben alle abgestimmt? Szavazott mindenki, akkor lezárom A szavazást. Elfogadtuk. Az egész állásfoglalásról megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Szarvamai jelentés az EIG-ről, Nemek közötti Egyenlőség Európai Intézete, az egész mentesítésről mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk, az állásfoglalásról egyes módosító mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk, már hármas mellettem ellenem tartózkodás elutasítva, kettes módosító nem a hármas módosítóról ellenőrző szavazást nyitok meg. Szavazott mindenki. Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Az egész állásfoglalásról név szerint szavazunk, melyet megnyitok már, mint a szavazást. Szavazott te mindenki. Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk szárva a jelentés az eu páról, mentesítésről állásfoglal határozat mellett ellen elfogadtuk. Az egész állásfoglalásról név szerint megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szarvama jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézetről. Mentesítésről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk Állásfoglalás indítvány. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. szavazott te mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Európai Gyógyszerügynökség, EMA, szarvama jelentés, mentesítésről szavazunk mellett ellen, elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene, tartózkodás elutasítva, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, az egész állásfoglalásról név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Szavazott-e vajon mindenki? Ha igen, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szarvama jelentés a kábítószer és kábítószer függőség Európai Megfigyelő Központjáról mentesítés mellett ellen elfogadtuk név szerint az állásfoglalás indítványra szavazunk. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szarvama jelentés Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség. Mentesítés mellettem, ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Állásfoglalás indítvány egészében név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást elfogadtuk. Szarvama jelentés Európai Uniós Hálózat és Információbiztonsági Ügynökség, Eniza, magyarán mondva, mentesítés mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Az állásfoglalás indítványról név szerint megnyitom. Szavazott-e mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szarvama jelentés Európai Vasúti Ügynökség, mentesítés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, zállásfoglalásról egyes módosító mellette ellenem tartózkodás ezt vizsgáljuk meg, tehát megnyitom az ellenőrző szavazást. Az egyes módosítóról szavazott nem mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az egész állásfoglalásról megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szarva a jelentés az Európai Értékpapírpiaci Hatóságról. Mentesítés mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk az egész állásfoglalásról. Név szerint megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Akkor lezárom a szavazást elfogadtuk. Szárvamá jelentés Európai Képzési Alapítvány ETF mentesítés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Állásfoglalásról név szerint megnyitom a szavazást. Szavazott nem mindenki. Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szárvamá jelentés az EU-lizáról, az EU-lizáról, tehát az EU-lizáról mentesítés mellette ellene. Elfogadtuk. Állásfoglalásról név szerint megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. a jelentés Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség mentesítés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Állásfoglalás indítvány név szerint megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szarvama jelentés, Euratom ellátási ügynökség, mentesítés mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Állásfoglalás indítvány név szerint megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk Szárváma jelentés Európai Alapítvány is az élet és a munkakörülmények javításáért mentesítés mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, állásfoglalás indítvány név szerint megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szarvama jelentés az Európai Unió igazságügyi együttműködési egysége Eurojust mell- mentesítés mellett ellen elfogadtuk az egész állásfoglalásról. Megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szarvama jelentés Európol mentesítés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Állásfoglalás egyes módosító mellette ellene. Elfogadtuk. Az egész állásfoglalásról név szerint megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk Európai Unió alapjogi ügynöksége, szarvama jelentés, mentesítés mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, az egész állásfoglalásról név szerint megnyitom a szavazást. Alle abgestimmt? Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szarvamá jelentés az Európai Határ és Partvédelmi Ügynökségről mentesítés mellett ellen elfogadtuk. Állásfoglalás indítvány men, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az egész eh, ment, mm, állásfoglalásról megnyitom a szavazást név szerint. Szavazott-e mindenki? Akkor lezárom a szavazást elfogadtuk. Szárvama jelentés Európai GNSS ügynökség, mentesítés mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, állásfoglalásról név szerint megnyitom a szavazást. Szavazott, -e mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig Dlabajova asszony jelentései következnek. Az első bio alapú közös vállalkozás, vagy BBI, mentesítés fel, mellett ellen elfogadtuk. Állásfoglalás egészében mellett megnyitom a népszerinti szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Dlabajova jelentés, közös vállalkozás, aeronautika és környezetvédelem tiszteikbot kettő mellette ellenem. Elfogadtuk. Állásfoglalás indítvány név szerint megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Dlabajov asszony jelentésem. Elektronikai alkatrészek és rendszerek, ECSEL, közös vállalkozás, mentesítés mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Állásfoglalás név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? mert akkor bizony lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Glabajova jelentés, második üzemanyagcellő és hidrogén technológiai közös vállalkozás mentesítés mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, állásfoglalás indítványról egészében név szerint megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Glabajeva jelentés az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezés megvalósító második közös vállalkozás mentesítés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk állásfoglalás indítványról egészében megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Dlabajeva jelentés. Nemzetközi Fúziós Energiafejlesztési Szervezet, ITER, mentesítés mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, az egész állásfoglalásról név szerint megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Dlabajeva jelentés Szízár követ közös vállalkozás mentesítés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A határ állásfoglalásról név szerint megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást.